Van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs. Akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak veszem. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy az Európai Parlament április 18-i plenáris ülésének a félbeszakítása óta 47 jogszabályt írt alá a tanács és a parlament elnöke a hagyományos jogalkotási eljárás értelmében, a parlament eljárási szabályzatának 78-as szabálya értelmében, és ezeknek a jogszabályoknak a nevei a jelenlegi ülési jegyzőkönyvében majd meg fognak jelenni. Most pedig az Európai Parlament alelnökeinek a megválasztására térünk le a napirendünk szerint. Megkaptuk a jelöléseket. Bizotto, onorevole castaldo onorevole čarázová onorevole dobrev onorevole hautala onorevole huhtasaari onorevole jrka onorevole karas onorevole kolaja onorevole kopacz onorevole krasnodbski onorevole mcguinness onorevole papadimoulis onorevole silva pereira onorevole wieland. Ezek tehát a jelöltek nevei. Confermato di accettare le a jelöltek megerősítették felém, hogy elfogadják a jelölésüket, és most ennek alapján megkezdjük a szavazást. Az első körben tehát tájékoztatnom kell a kollégákat az eljárásról az ellenőreink ugyanazok lesznek, mint akik az elnök választáskor ellenőrizték a szavazás lebonyolítását. Kérem, hogy foglalják el a helyüket az urnáknál. Kérdezem, hogy mindenki a helyén van-e a megfelelő urnánál, vagy még hiányzik-e valaki? Onorevole Philips sta arrivando. Philips kollégát látom érkezni. Mindenki a helyén tehát. Nos, tehát nem jeleztek felém hiányzást, tehát tovább tudunk lépni, és az urnák mellett a választást felügyelő szavazást felügyelő kollégák a végén tudnak szavazni. Megvan a többségünk is. Az eljárási szabályzatunk 16-os szabálya 1-es bekezdése értelmében titkos szavazással fogjuk az alelnököket megválasztani. És az alelnököket egy fordulóban megválasztjuk, maximum 14 képviselőt lehet megválasztani, és szám szerinti sorrendben, tehát a szavazatok számának sorrendjében fogjuk megválasztani az alelnököket. Hogyha a megválasztott jelöltek száma kevesebb a szabadon lévő helyek számánál, akkor folytatjuk a szavazást ugyanilyen szabályokkal egy második körben a megmaradt helyekre. Hogyha szükséges, akkor harmadik körben is lehet választani, itt is többséggel választjuk meg a harmadik körben üresen maradt helyekre a jelölteket, hogyha pedig két jelölt ugyanannyi szavazatot kap, akkor közülük a korban idősebb kapja meg a helyet. Getta képviselőnek mondom, hogy legyen szíves, fáradjon az LM betűkkel jelölt urnához. Prego, onorevole. Parancsoljon, kérdezem, hogy ügyrendi kérdése az eljárási szabályzat értelmében. Igen, elnök úr, 61 százalék 61 százaléka a képviselőknek új ebben a parlamentben. Nekünk kellene, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy kik ezek az alelnökök azt kérdezem, hogy meghallgathatnánk-e őket legalább egy rövid perc erejéig, hogy miért jelöltetik magukat, és ők kicsodák. Én ugyanezt hallottam a többi frakcióból is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az ön észrevétele most lehetővé teszi számomra, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy ez a lehetőség, a bemutatkozás lehetősége csak az elnök jelöltek számára adatik meg, az alelnök jelöltek számára nem, ezért nem volt lehetőség arra, hogy bemutatkozást, ilyenfajta bemutatkozást az alelnök jelöltek esetében a napi rendünkre felvegyünk. Most kérem, hogy osszák ki a kollégák a választáshoz szükséges, a szavazáshoz szükséges borítékokat és lapokat, lapokat, szavazólapokat, mivel 14 alelnököt választhatunk, minden egyes európai parlamenti képviselőnek 14 szavazata van. Ezen kívül emlékeztetem még önöket arra is, hogy legalább 8 jelöltre le kell, hogy adják a szavazatukat, egyébként a szavazólapjuk érvénytelennek minősül természetesen a 14 fős küszöböt senki nem lépheti át, tehát 14 főnél többre nem lehet szavazni. Az önök szavazólapja ebben az esetben is érvénytelennek lesz nyilvánítva. Nos, megnyitom a szavazást, és megvárjuk amíg mindenki leadja a szavazólapját. Jó szavazást kívánok! Nos, lezárom a szavazást, és akkor megkérem a szavazatszámlálókat, hogy legyenek szívesek, kezdjék meg a munkájukat, felfüggesztem az ülést, és a hagyományos csengőszóra fogjuk majd folytatni. A felfüggesztést pedig kérem, hogy írják ki a képernyőkre is.